Good afternoon to everybody, dear colleagues, dear ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Megkaptuk mindannyian a napi rendet. El kell ezt fogadnunk. Remélem, hogy senki nem ellenzi ezt a napi rendet. Nincsenek elnöki közlemények ma. A harmadik napirendi pont az az, hogy elfogadjuk a múltkori ülésünk jegyzőkönyvét, ha ezt senki nem ellenzi, és ezután pedig megkezdhetjük a meghallgatást az afrikai naptavak régiójáról és az ottani helyzetről. Ezt a meghallgatást közösen tartjuk a fejlesztési szakbizottsággal. Linda McEwen, kiváló kollégám itt van mellettem, aki a elnök lesz a meghallgatáson. A két meghívott vendégünket is üdvözlöm, Gerard prunier aki az Atlanti Tanács Afrika szakértője. Nagyon hosszú listája van mindennek, amit tett Afrika kapcsán. Patrick Spirle úr, aki a közép-afrikai részleg vezetője a külügyi szolgálatnál, és egészen nem régig a burundi megbízott volt. Bizonyára tudják, hogy úgy tartjuk ezt a meghallgatást, hogy a régióban nagy feszültségek vannak. A kongói demokratikus köztársaságban az ottani elnök mandátuma lejár két hét múlva, és akutmányos helyzettel kell szembenézni. megváltoztatták az alkotmányt Kabila érdekében, hogy harmadik elnöki mandátumot is betölthessen. Ezen kívül az alkotmányos, egy alkotmányos puccsal próbálja a választásokat kitolni 2018 áprilisáig. Ezen kívül a politikai ellenfeleit megfélemlíti, üldözi, emberi jogi sérelmeket követnek el, ezek aggasztóak számunkra. Emlékeztetek arra, hogy a múlt héten Magarini asszonynal folytattuk a plenárison erről eszmecserét, és elfogadtunk egy ide vonatkozó állásfoglalást is. A Kongói Demokratikus Köztesség mérete, központi helye Afrikában mutatja azt, hogy szükség van arra, hogy afrikai nemzetközi fellépésre van szükség. Burundi elnök, Nukuru Ziziza elnök is megválasztották harmadik mandátumra 2015 nyarán. A látszólagos legitimitást csak úgy tudták elérni, hogy megváltoztatták az alkotmányt, és, meg, és a választási folyamatnak semmilyen fajta ö, legitimitása nem volt. hasonló dolgokat láthatunk a régió más részében és Ruandában, ott is már harmadjára próbál az elnök mandátumot szerezni 2017-ben. Ezen kívül állandó konfliktus van Kongóban, és így a biztonsági helyzet nagyon sérülékeny. Ennek a konfliktusnak is nagyon nagy hatása van, és remélem, hogy ez a viták során erről is tudunk majd beszélni. Utolsóként szeretném elmondani azt, hogy az ásványi anyagok bányászata Kongóban, illetve a régió más részein is fegyveres erőkhöz kötődik, akik így próbálják finanszírozni a konfliktusokat. Remélhetőleg az EU intézményeknek sikerül majd megegyezniük a konfliktusos ásványanyagokról, amelyel meg lehet mutatni azt, hogy az ásványi anyagok fontosak az EU számára, amennyiben azokat felelős módon bányászák. Először is Linda meg Evennek adom meg a szót, aki a Fejlesztési Szakbizottság elnöke. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, nagyon fontos ez a mai ülés mindkét szakbizottság számára, és azoknak is, akik a demokráciát támogatják, illetve akik a választási megfigyelő missziókban részt vesznek. A nagy tavak vidéke olyan fontos térség Afrikának, hogyha ott instabilitás alakul ki, annak egész Afrikára hatása lesz. Nagyon különböző a választási helyzet, az elnökök ragaszkodnak a hatalmukhoz számos országban, és múlt héten ebben emiatt elfogadtunk a Kongói Demokratikus Köztársasággal kapcsolatban egy állásfoglalást felszólítottunk a 26. cikk azonnali alkalmazására, illetve számos tábornok és dandár tábornok e, elmozdítására, akik az elnyomásban részt vesznek. A közvetlen támogatást felfüggesztettük a burundi kormány felé a választások eredménye miatt. Nagyon instabil a helyzet mindkét országban. Én magam is ellátogattam oda a Panzi um, kórházba Mukwege doktor, aki a Szaharov díjasunk volt egy évvel ezelőtt, hívott meg. Ez a legszegényebb régiója az országnak, és különösen fontos az a munkájuk, hogy olyan nőkkel foglalkoznak, akik erőszak áldozataivá váltak, különösen a konfliktusos területről származó ásványanyagok kitermelésével kapcsolatos konfliktusoknak estek áldozatul. Folytatódik a népírtás, és az eddigi népírtás eredménye is óriási feszültségekhez, feszültségeket okoz még a mai napig. Mukwege doktor megpróbálja az embereket összefogni, hogy az erőszaknak vessenek véget, nagyon fontos tehát ebből a szempontból is ez a meghallgatás. Humanitárius válságról is beszélünk. Az Európába érkező menekülteken kívül meg kell értenünk azt, hogy ezek a legszegényebb országai a világnak, és több százezer menekült érkezett a szomszédos országokba ezekből az országokból, például Burundiból, Ruandába eh, százezrek menekültek, nagyon sokan Tanzániába próbálnak tovább utazni. És ez a népmozgás is óriási instabilitást okoz a nagy tavak vidékén. A különböző etnikai különbségek, etnikai öm, feszültségek miatt. Hogyan tudjuk ezeket a problémákat megakadályozni? Hogyan tudjuk megakadályozni azt, hogy a 90-es évek megismétlődjenek? Meg tudjuk -e ezt akadályozni, vagy elkerülhetetlene, hogy ismét kitörjön a válság? Burundiban voltam akkor is, amikor a legutóbbi válság kirobbant előtte, azt mondták az emberek, hogy nagyon békés ország volt. És egész egyszerűen el sem tudták képzelni, hogy néhány év alatt hova jut el a helyzet, és mi, mik tudnak ott történni. Öm, hallgassuk most meg tehát azt, hogy az Európai Unió mit tehet, milyen szerepet vállalhat abban, hogy ezeket a konfliktusokat megelőzzük, és hogy jobban fejleszteni tudjuk ezt a térséget. Először Gerard Priniének adom meg a szót, akit az elnök asszony is már bemutatott. Parancsoljon. Uh, yes, I will try to be extreme. Megpróbálok nagyon rövid lenni, mert azt gondolom, hogy a legtöbb időt azt a kérdések megválaszolására kellene fordítani. Nemrégiben fejeztem be egy jelentést az egyik ügyfelem számára, akinek tanácsot adok. A az alkotmányos korlátok tiszteletben nem tartása miatt, amit Kamila elnök tanúsít, a szomszédos országok mm, mit tesznek, mit reagálnak. Senki nem ragaszkodik hozzá, hogy tartsa be az alkotmányt. A közép-afrikai köztársaság elnöke azt mondta, hogy hát neki igazából ez a probléma nem probléma. A szomszédos országokat szisztematikusan végigkérdeztem, de igazából senkit nem érdekel az, hogy az alkotmányos korlátokat tartsák be a szomszéd országban is. Ez a vezetési stílus a világ ezen a részén Azért is különleges, mert olyan országokat vizsgálunk, amik fél évszázaddal ezelőtt még nem is léteztek. Ebben a nagyjából 50 évben több szakasz zajlott le. Az első szakasz az Nirere időszaka volt, a posztkoloniális időszak, az az időszak, amikor az emberek a nemzeti vagy nacionalista mozgalmak a kolonializmus összeomlása utáni folytatódását élték át. Ezután jöttek az államcsínyek. Az államcsínyeket katonai államcsínyek követték, Ugandában és a Közép-Afrikai Köztársaságban ezek egészen katasztrofális hatással jártak. Voltak olyan helyek is, ahol nem volt ennyire toxikus egy katonai hatalomátvétel. Ráadásul akkor hidegháborús időszakot értünk át, és az etiópiai katonai pucs nagyon kommunista és moszkvaorientált volt. Minden lehetséges szenáriót végignézhettünk ezen államcsínyek során. De a hidegháború vége nagyjából egybeesett azzal, hogy az afrikai hadseregeknek a pucs végrehajtó hatása vagy ereje szépen elmúlt, és ezen pucs sokkal tarkított időszak véget ért. Szenegál, Gána, Dél-Afrika esetében demokratizációs folyamatot figyelhettünk meg, például az apartheid után. De ez csak bevezette a jelenlegi időszakot, ami a negyedik számú időszak, ez a kvázi demokratikus királyságok időszaka. mostani helyzetben a volt szabadságharcosok lettek a királyok. Ezek nem olyan szabadságharcosok, akik azt mondták, hogy hát ez érdekes időszak, és most gyorsan legyünk királyok, mint például Gabonban, vagy más helyeken. És ez azt jelenti, hogy a vezetőség a az alkotmányos aspektusokat nagyjából betartja, fejet hajt előtte, de szigorúan nem tartja be. És Kabila úr tökéletesen illusztrálja ezt. Az ő hatalomra kerülése az az apja után következett. Az apja egy öreg kommunista volt, amikor az Orosz támogató és az orosz ellenes szakadárok küzdöttek egymással, itt emelkedett ki az ő apja. Aztán 2001-ben meggyilkolták. És ez a rendkívül intelligens fiatalember megértette azt, hogy mit lehetne tenni. Tegyek úgy, mintha demokrata lennék, de ne viselkedjek demokrataként. És most olyan helyzetben vagyunk, hogy három oldalú befolyásolás és hatalmi harc zajlik. Az egyik oldal, és itt fejet hajtak Munierre emléke előtt, mert amikor 78-ban az ő országát elfoglalták, akkor Hallerébe ment, és azt mondták neki, hogy katonai segítséget fogunk nyújtani. De hát ne, ne, ne, nem. Az Afrikai Unió elnök azt mondta, hogy ilyen csúnya dolgokat nem tudunk tenni. Úgyhogy Nyerere, aki nagyon őszinte volt, bedühödött, és azt mondta, hogy nem az afrikai egység képviselői maguk, ez az Afrikai Unióban, hanem az államfők szakszervezete. És ez egy olyan frappáns megfogalmazás, amit azóta is használok. Ez a három pontos a hatalmi játszma egyrésztről a, a, az egyre belterjesebbé váló államfői szakszervezet részvételével zajlik. Ez a nemzetközi közösségbe azóta, 78 óta már olyan szinten beépült, amit akkor a világ, vagy a hidegháború idején nem tudott megtenni. De most már teljes mértékben be integrálódtak a nemzetközi közösségbe. A második csoport az az utca, az utca embere. Mindenki megérdemli azt, hogy esélyt kapjon arra, hogy egy demokratikus rendszerben éljen, és az utca embere ezt nagyon komolyan veszi. Azonban, amikor a burundi helyzetét nézzük, akkor látni fogjuk, hogy az utca embere és a vidék embere, az erdő és a hegyek embere nagyon is különbözik. Az ottani elnököt normális, demokratikus módon választották meg a szavazatok 65%-ával. Volt egy kis szokásos választási csalás, de semmi komoly. És amikor az utcemberéről beszélek, a városi emberekről beszélek. Egyre többen vannak Afrikában is, de még mindig ők a kisebbség ahhoz képest, ami Afrikában, vagy Ázsiában, vagy Európában látható, ahol az urbanizáció már ilyen méreteket öltött, hogy több város lakóban, mint vidéki Afrikában, ez még mindig fordítva van. És ők nem a bus, vagy a vidék emberének az érdekét képviselik. Nem mondom azt, hogy azok, akik vidékiek, azok feltétlenül diktatúrát akarnának, de nem annyira világos, hogy, hogy mennyire nem demokratikus az, amit az utcaembere akar. A harmadik fél, az pedig önök, például az Európai Unió, akik hangoztatják a véleményüket, időnként tiltakoznak, időnként segélyt nyújtanak, és mindenképpen a hangjuknak van hatása. Annak, amit önök mondanak, ennek van hatása. És ez is lehet problematikus. Van tehát három különböző hatalmi csomópont, a politikai hatalomért való ö, küzdelemben. A nemzetközi közösség, az utcaembere Afrikában, illetve az államfők szakszervezete, akik egy független tényező, mert nem nagyon hallgatnak az állampolgáraikra, különben demokratikusak lennének. És most itt meg is állok, és ráadásul a Kongó és a Közép-Afrika és Nyugat-Afrika részét is képezi nem csak a nagy tavak vidékét. Kongó a kontinens szívében valami óriás, nem lehet a kontinens egyik régiójához hozzácsapni, hiszen gyakorlatilag mindegyik jelentős afrikai régiónak része Kongó. Úgyhogy, hogyha a kolléga meghallgatása után lehetőségem lesz erre, akkor pontos kérdésekre nagyon szívesen válaszolok. A pontos konkrét országokkal kapcsolatos konkrét kérdésekre. Hogyha Ruandába, Brazzavillebe, Kampalába vagy Buzsumburába utazik az ember, egyáltalán nem ugyanabból a szempontból látja az ember a helyzetet. És akkor én itt most meg is állnék. Thank you. Thank you, Dr. Prunier. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt, amit elmondott, és tényleg várjuk azt, hogy megválaszolja a kérdéseinket. Most pedig Spirlen úr kap szót, aki az EU politikai válaszairól fog beszélni, főként Burundi esete kapcsán. Tessék, öné a szó. Köszönöm. Társelők, asszonyok, parlamenti képviselő, hölgyek és urak! Szeretnék én is hozzájárulni a szakpolitikánk bemutatásához a nagy, nagy tavak régiójában. Az első megjegyzésem a lázadások vége, ugye 23-án, és aztán az Adi szadivai Egyezmény aláírása azt a reményt adta, hogy egyfajta stabilitás alakul ki a nagy tavak régiójában, de sajnálatos módon a nemzetközi válság túl ö, ö, áradt ezen, és ez nem volt lehetséges. A jellegi kontextusban, Burundiban és a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ugye ez a két legaggasztó válság térség az EU számára, az EU alapvető szerepet kell, hogy játszon Először is, ami a kongói demokratikus köztársaságot illeti, mindenki tudatában van. A december 19-i dátum fontosságának ugye ez Kabila alkotmányos elnöki tisztségének végét jelenti. Ugye itt megkezdődött az verseny az idővel, és a tárgyalások a püspöki konferencia keretében és aztán október 18-án az Afrikai Unió mediációjával zajlanak a tárgyalások. A püspökök nyilvánosan bejelentették a mediációt, és egy utolsó jó szendékre való felhívást tettek közzé. Nyilván nehéz megelőlegezni, hogy létrejön-e megállapodás a SZEMKO ajánlásai alapján az október 18-ai dokumentum alapjain. Az EU álláspontja mindenféleképpen világos, ezt megszilárdította nemrégiben a főképviselő nyilatkozata is az Európai Parlament előtt. Az első pont. Az október 18-ai megállapodás egy kiinduló pont lehet, azonban még elégtelen, és inkluzívabb és nagyobb egyetértésen alapuló módon kell kialakítani. Új kormánynak kell létrejönnie december 19-e után, mert ez a jelenleg egy túlságosan alacsony legitimitáson alapul. És a második dolog, az ország mert most is biztonsági válságtól szenved, nem lehetséges, hogy a konfrontáció, erőszakos konfrontáció határozza meg az átmeneti időszakban az ország sorsát. A december 19-i konzultációkat mindenképpen a békére irányuló erőfeszítések, az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása kell, hogy jellemezze a politikai foglyokkal szemben is, a politikai térben is, gondolok itt a médiára és a politikai pártokra, magukra. A harmadik dolog a választási időszaknak a lehető legrövidebbnek kell lennie. A három elnöki választást, az önkormányzati, parlamenti képviselő és elnöki választásokat lehetőleg közebb kell egymáshoz hozni. Aztán Kabila elnök kötelezettségverseny újra nem jelölteti magát. Nos, ezt mindenféleképpen bele kell építeni a megegyezésbe, és ez bizonyosan az egyik legdöntőbb a béke felé tartó folyamatban. A nyilatkozatában az Európai Parlament előtt a múlt héten a főképviselő aggodalmának is hangot adott az emberi jogok témakörét illetően, különösen a súlyos tüntetése kapcsán szeptember hónapban legalább 50 halottat szedett ez, és a rendőr, rendfert tartó erők súlyos felelősségét veti fel, ugye azt az ENSZ alapvet, alapjogi ügynökségének tisztviselői határozták meg. Itt tehát a felelősségre vonásnak is meg kell történnie. Ugyanakkor az Európai Unió és a nemzetközi közösség álláspontját túlmenően fontos az, hogy a régióbeli partnerek is foglalkozzanak ezzel a dossziével, különösen az állam és kormányfői szinten. És itt van egy kapcsolat Prini úr beszámolóihez. Az Afrikai Unió és a szomszédos országok folytatni kell folytatniuk kell erőfeszítéseiket, hogy megelítsák a régió destabilizációját. Egyes állam és kormányfők már foglalkoznak ezzel, az ENSZ-nek szintén alapvető szerepe van ebben a kontextusban. Különösen utalok itt a, az ENSZ biztonsági tanácsának idevágó határozatára, ami az emberi jogokkal és a választási ütemtervel foglalkozott. Meg kell erősíteni a politikai párbeszédeket a hatósággal, a nyolcas cikk alapján, összhangban a kotonúi egyezménnyel, hogy kifejezik, mennyire fontos az alapvető elvekhez csatlakozni ennek az országnak, és így valós partnerség alakulhat ki a legfontosabb dosszé kapcsán, mint az igazságügy reformja, a rendőri erők reformja és a biztonsági ágazat reformja. Itt tehát beavatkozásra van szükség. Az EU fejlesztési alapja és forrásokat irányzott elő az ország szemerezen területeken. Politikai párbeszédet kell folytatni, hogy megvizsgáljuk, milyen feltételek mellett lehet a választási folyamatot támogatni, hogyan lehet a választási bizottságba vetett bizalmat helyreállítani. A közvetlen teendők között látjuk a következő hetekben, amelyek döntő jelentőségűek, hogy az EU-nak nagyon szorosan nyomon kell követni a helyzetet, az SMK álláspontját szem előtt tartva, és csökkenteni kell a konfliktus erősséget a különböző felek között, hogy december 19 előtt megállapodást érjenek el. Fontos, hogy az új miniszterelnök dolgozzon azon, hogy kormánya széleskörű egyetértésen alapulva szülessék meg. Minden állásfoglalást előtt az EU a lehető legnagyobb figyelmet fordítja az alapvető szabadságjogokra nemzetközi partnereivel összhangban akik a parancsokat kiadják, az erőszak elkövetői, az első számú célpontjai a célzat restriktív intézkedéseknek. Nos, ennyi tehát a megközelítésünk a kongói kérdéskört illetően. Most pedig Burundira térnék át. Ugye az EU-s nagyköveti mandátum a végéhez érkezik, és láthatunk hasonlóságokat itt a kongói helyzethez képest, azonban a burundi válság a történelmihez kapcsolódik, és külön elemzést tárgyát kell, hogy képezze. A következő pontokkal szeretnék foglalkozni a válság kiterjedése, politikai dimenzió, emberi jogi dimenzió, szociális-gazdasági dimenzió, etnikai dimenzió, valamint az EU válaszadási stratégiája mindezekre. Ami a válság kiterjesztését illeti, nagyon sok szakember van, akik esetleg járatosabbak ezen a területen, és tudnának erről szólni, Azonban mégis vannak bizonyos elemek, melyeket szeretnék kiemelni, anélkül, hogy részletes elemzést adnék erről a helyzetről. Az első. Látni kell, hogy mennyire fontosak a történelmi eseményekhez kötődő frusztrációk. Ugye itt a 62 88 és Andrai elnök meggyilkolásához kötődő eseményekre gondolok. A másik, az arussai megállapodás, annak észlelése a jelenlegi hatalom részéről. A harmadik elem, amit számításba kell vennünk, a jelenlegi hatalma lévő pártok lázadó eredete, és a következő pont az a sok, amely hatalmon lévő pártokban kialakult, az, az elvetélt államcsíny okán, és a lakosság általi támogatottsága ezen eseménynek. Az IFDD a hatalmon lévő párt meg akarja tartani a hatalmat, ugyanakkor revansot óhajt venni a történelmen, és, tört, és ez nemrégiben úgy konkrétizálódott, hogy beindult egy folyamat, azaz egy szendékos gyengítése az ellenzéki pártoknak, különösen a választások előtti időszakban. A második pont a politikai dimenzió kérdése. Két párhuzamos párbeszéd folyamat zajlik jelenleg, egyik nemzetközi szintű, a másik regionális szintű a Kelet-Afrikai Bizottság vezetésével. Ami a nemzeti párbeszédet illeti, ez nyilvánvalóan nem inkluzív, számos értelmiségi és részes félel hagyta ezt, és a fő aggodalom továbbra is az, hogy itt az alkotmány módosítására, az arusai megállapodás meg módosítására születnek kísérletek. Az alkotmány módosítás folyamata szintén zajlik, és ez magában foglalja azt a lehetőséget is, hogy a népszavazás eszközéhez nyúlnak majd. Regionális szinten egy helyben topog a beszéd Mukapa volt elnök, bejelentette a júniusi dátumot, a jövő év júniusi dátumát, hogy ezt a folyamatot a végéhez vezeti. De egyrésztről a főellenzéki ö, csoport úgy látszik, hogy elveszíti ebbe a folyamatba vetett bizalmát, és így ö, fokozatosan visszatérhetnek a, az erőszakos cselekményekhez. A hatalmon lévő párt pedig ö, ö, kizárja a civil társadalmat ebből a párbeszédből, a szereplők nagy részét cinkosnak, az államcsint cinkosának tekinti, vagy legalábbis azon, abban résztvevő társult félnek. A harmadik pont az emberi jogok kérdésköre. Ez alapvető jelentőségű és a legagodalmat keltőbb vetülete a válságnak. Számos jelentés született az EFIDES, a Human Rights Watch részéről, de különösen az ENSZ burundi irodája részéről az emberi jogi helyzet kapcsán. És itt azt tapasztalhatjuk, hogy a hatóságok rendszeresen megtagadják ezek tiszteletben jártását, tartását. A számadatok sokkolóak ez a jelentésekben. Ugye kivégzések vannak, eltűnések, kínzások, tömegsírok a 2015. decemberi eseményeket követően. Az EU természetesen továbbra is nyomon követi ezeket a visszaéléseket, akárki is legyen ezek felelőse. Erre még visszatérek. A következő pont a szociális gazdasági helyzetre vonatkozik. Burundi 50 százalékban külső segítségre van utalva, nem képes a lakosság, a rendkívül szegény lakosság igényeit kielégíteni. A humanitárius válság már zajlik, ugye itt az egészségi vagy a táplálkozási mutatókra gondolok. Az, e- csak a lakosság hihetetlen alkalmazkodó képessége segítségével sikerült nagyobb ö, tragédiát elkerülni. Az alapvető szolgáltatások ö, reformja is megrekedt, noha vannak alapvető programok a humanitáris segítségnyújtás területén csökkentek az operatív struktúrák is, az értelmiség és a civil társadalom egyrészt elhagyta az országot, a munkaképességet is gátolta ez. Ugye itt 300 ezer menekültről beszéltünk, a szomszédos országokban menekültek Burundiból. A burundi válságnak van egy etnikai vetülete is, először is azért, mert ez egy történelmi tényen alapul, és másrészt egy polarizációt tapasztalhatunk az elit rétegeiben. A hatalmon lévő párt nyilatkozatai szintén erősítették ezt a vonulatot. Ugyanakkor elméletlen kell fogalmaznunk azon tény miatt, hogy a politikai hatalomért zajló küzdelem a Hutu és Tuszupártok között szintén ide tartozik, és bizonyos számú tuci szereplő a jelenleg hatalmon lévő erőket támogatja. Ezen helyzet ellenére, én itt most az etikai helyzetről beszélek, és az arusai egyensúlyra utalok, mindez egy kockázatot rejt, töréseket okoz a rendfenntartó, rendfenntartó erők szintjén is. Ennyit tehát a helyzet néhány szóban összefoglalva. Az EU-nak milyen válaszai lehetnek erre? mindenek előtt regionális és penafrikai megoldást kell támogatnunk. Az események megmutatták ezen megközelítés korlátait Mukapa dicséretes erőfeszítései ellenére. Ugyanakkor vannak kezdeményezésünk az ENSZ-szel, melyek folytatódnak, de a burundi hatalma lévő párt folyamatosan gyengíti az ENSZ szerepét. Példa a kiküldött mediátornak megtagadják az SBT határozatainak végrehajtását. Nüb letartóztatási parancsa óta, és az ENSZ emberi jogi irodát is korlátozzák, és mindez ahhoz is kapcsolódik, hogy Burundi kivonult a Kongói Demokratikus Köztársaságból, és itt egy előzetes vizsgát zajlik. Az EU saját részéről megerősítette a párbeszédet a 96-as cikk értelmében, és megfelelő intézkedéseket foganatosít. Nem szeretnék részletekbe bocsájtkozni, de néhány pontot mégis szeretnék kiemelni ezt illetően. Meg vagyok győződve erről, hogy a 96-as cikk alkalmazás teljes mértékben indokolt, mivel az emberi jogi állam, jogállamiság és demokratizációs egyezményünk főpontjait az ország nem tartja tiszteletben. Azt hiszem, az elkötelezettségek a burundi fél részéről valóban egy politikai szándékot és egy minimális nyitottságot igényelnek a beszéd területén, a média szabadság területén akár, vagy az igazságügy területén. Harmadsorban ezen konzultációk célja nem a burundi lakosság szankcionálása, közvetlenül akarjuk őket támogatni, ez az erőfeszítésünk folytatódik. Ez tehát az első megközelítésünk a 96-os cikk alapján. Ezen kívül restriktív intézkedéseket foganatosítottak, ahogyan tudjuk, bizonyos felelősökkel szemben, akiket a politikai megoldás gátlásával lehet vádolni. Ez a három fő alapvető eleme megközelítésünknek, amelyek a széles körű nemzetközi közösségen alapulnak, a politikai párbeszéden, a média, mediáción, Ugyanakkor nyomást is akarunk gyakorolni a 96-os cikk révén és a restriktív intézkedések révén. A burundi kérdést illetően még akkor is, hogyha menekülés vagy a szisztematikus blokkolás továbbra is fennel vannak megoldások, egy politikai megoldást kell találni inkluzív módon, ugyanakkor ehhez, és ez az utolsó gondolatom, Mm, minimális intézkedésekre van szükség a béke kialakítása irányában a rezsim részéről. Ezek a rövid távú céljaink. Köszönöm a figyelmet. Thank you. Köszönöm szépen, Spirle úr. Bautmans asszonyt kérem most fel, aki eredetileg kérte ezt a meghallgatást ha szeretne hozzászólni, akkor most ezt megteheti. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a két meghívottaknak is a, az érdekes előadásokat. El kell mondjam azt, hogy úgy tűnik, hogy eléggé korlátozott az érdeklődés a nagy tavak témája iránt, ha megnézzük, hogy mennyien vannak itt de úgy gélem, hogy mégiscsak foglalkoznunk kell ebben a szakbizottságban ezzel a témával. Tudják bizonyára, Strasbourgban a múlt héten volt egy vita erről Mogherini asszonynal, Kongóról is beszéltünk, állásorolás is született erről, és úgy vélem, hogy ez nem is Strasbourgban volt, ez, ez itt volt Brüsszelben, gyorsan megy az idő, de Brüsszelben volt ez a plenáris, amikor szavaztunk erről a témáról, Kongóról és illetve Kabiláról. A nagy tavak térségét jól ismerem, Ruandában jártam a népírtás után. Én vagyok az, aki látta ezeket a, a, a ezeket a koporsókat tele kezekkel, csontokkal, tudjuk, hogy tudom, hogy mi történt ott, és tudom, hogy Burundiban is most mi történik ott. Ott is eh, úgy tűnik, hogy ott is egy tűzfészek kezd kialakulni, és eléggé aggódok, ugyanis tudjuk, hogy Kongóban is eléggé gyullék a eh, helyzet. Tudjuk, hogy hamar kitörhet itt is a tűz, Hogyha megnézzük Kongót, ha megnézzük azt, mi fog történni, szerintem december közepén már előfordulhat az, hogy ott és valami berobban. Az emberek Kongóban Kabila ellen skandálnak, hogyha Burundira tekintünk nagyon sok barátom lakik ott, és azt is érezzük azt, hogy valami készülődik. Arra lennék tehát kíváncsi, hogy mit tehetnénk még többet konkrétan a régiókat, az országokat, az Afrikai Uniót vizsgáltuk meg a két előadásban, mit vagyunk az Európai Parlamentben. Ide választottak meg bennünket, sok támogatást adunk a régiónak, mit tehetünk még? Kiadhatunk állásorolásokat is, de az nem igazán változtatja meg az ott élők helyzetét. Tehát a kérdésem az az, hogyha aggódunk a régió miatt, és tényleg én aggódom emiatt, mit tehetünk még? Mit tehetnénk még többet? Milyen tevékenységet folytathatnánk? Szerintem Kabilának tudnia kell, hogy lesznek szankciók, vízum, tilalom lesz, befagyaszthatjuk a javaikat, és szerintem a többi országnak is meg kell adni ezt az üzenetet. De többet kell tennünk. Európa hatalomként nem engedheti meg azt, hogy Kelet-Kongóban embereket naponta megerőszakoljanak. Kibúban jártam néhány éve, és találkoztam áldozatokkal. Fiatal lányokat hónapokon át erőszakolnak meg, megcsokkintják őket, éveken át tart ez, és mindig azt mondjuk, hogy ez nem lehet, de igazából nem teszünk sokat, hogy ezt megállítsuk. Tehát kíváncsi lennék arra, hogy ha hogyha, hogyha a helyszínen lehetne valamit tenni, akkor önök mit tennének? Köszönöm szépen Voltman asszonynak. Egyetértek önnel, nem elég elfogadni az állásorolásokat, csak többet kell tennünk, tehát mi is kíváncsian hallgatjuk majd a szakértők válaszát. A következő, aki szót kért, Schaffhauser úr. Je voudrais remercier Köszönetet szeretnék mondani a két előadónknak, különösen Prinié úrnak, aki rámutatott arra, hogy mennyire komplex ez a helyzet. Nem egyszerűek a dolgok. Néha a e parlament és állásfoglalásai ugye jó hiszeműen, de karikatúráját festi csak le ennek a komplex helyzetnek éltem ezekben az országokban, bár már nagyon régóta nem, az átmeneti időszakban országon Franciaország kiküldött Mobutuval és Ngomával is együtt dolgoztam az átmeneti időszak alatt nemzeti szinten. Emlékeztetnék arra, hogy milyen kontextusra és milyen felelősséggel tekintünk amikor Laurent Désiré Kabilát és az úgynevezett kongói lázadókat nézzük, akkor emlékezzünk el arra, hogy Kabilával milyen fellépés zajlott. Franciaország és Angola közbeavatkozásával sikerült ott megállítani. Amikor Laurent Désiré Kabila vissza akart térni, azok ellenében, akik ezt a destabilizációt a lázadók nevében előidézték, akkor itt Brüsszelben én azt mondtam, hogy ott voltam, tudok neveket mondani, olyan neveket, akik döntést hoztak arról, hogy meg kell ölni Lorán Désilé Kabilát. A nagy testvér, azaz Washington engedélyét vártuk erre. Ezek mind tények, titkos ez a történet, de valódi, átéltem, ott voltam. Egy teljes övezetet látunk, amely nem csak destabilizált, több millió halálesetről beszélünk. 7-8 millió ö, emberről, és egyáltalán nem arról van szó, mint Szíriában, ahol 250 ezer a halottak száma, itt pedig több 7-8 millió. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a szükséges óvatosságot alkalmazzuk, és el kell mondanom azt, hogy inkluzív párbeszédre van szükség és a Kongói Demokratikus Köztársaság érsekének a javaslatait kell követnünk. Persze, nagyon fontos, hogy gyorsan is lépjünk, de az a lényeg, hogy igazi átmeneti időszak következzen be, egy átmenet és ne egy újabb polgárháború. Azt kérem, hogy ez a parlament ezt az átmeneti időszakot a fontos ehhez szükséges óvatossággal kövesse nyomon és támogassa. Ez lehet az egyetlen megoldás, az, hogy egy inkluzív párbeszédben mi is aktívan részt veszünk. Ez egy igazi, valódi fejlesztési program, és nem egy százmilliós program a nagy tavak vidékének részére. Egy milliárdra van szükség minimum, hogy fejlődni tudjon ez a térség, és ezután egy igazi Marshall terv révén, ha megkezdjük ennek az térségnek a fejlesztését, akkor ismét be tudjuk indítani az inkluzív, befogadó folyamatokat. Ez kell, hogy legyen Európa szerepe, hogyha tényleg részt akarunk venni ebben a munkában. És higgyék el nekem, hogy ez lehetséges. A központi bank, vagy az Európai Fejlesztési Bank segítségével tudunk egy ilyen programot beindítani. Hogyha Afrika sorsát meg akarjuk változtatni, akkor ezt kell tennünk, különben csak tovább destabilizálódik a térség. És amikor a DRC-ben voltam, az emberek pénzzel tértek vissza. Azaz a maffia konkrétan, vagy az alkaida, vagy az iszlámista hálózatok pénzzel jöttek, és aranyal és gyémántal távoztak ez az a térség, ahol a legrosszabbra számíthatunk a világon, hogyha nincs olyan program, amivel ki tudjuk őket húzni ebből a helyzetből. Ezért nagyon fontos, hogy a parlament, az Európai Parlament levonja a tanulságot az elmúltakból, elmúlt tapasztalatokból, és most végre segítsen. Korvé Mike úr. Uh, Köszönöm szépen. A Kongói Demokratikus Köztársaság az nem egy demokratikus köztársaság, 26 éve hatalmon van már a vezetője, és még 7 évet szeretne magának. Nincs probléma a, a harcokkal, a nem demokratikus Kongóban. El kell fogadni azt, hogy itt demokratizálásról van szó, a stabilizálódásról van szó. Lehetne azt kérni, hogy Kabila legyen inkább Kongó királya, vagy akár a belga királyt is meg lehetne kérni azt, hogy eh, legyen ismét Kongó gyarmat, de, de ne eh, demokratizáljuk Kongót. Köszönjük, Korvi Mike úr. Linda Even asszony kért szót, tehát öné a szó. Köszönöm szépen. Premier úr, tetszett az, ahogy ön beszélt arról, hogy ön beszélt a történelem hullámjáról, a dolgok változnak, és ön azt mondta, hogy egyfajta demokratizáció lezárul. Mi lesz majd a következő hullám? Hogyan fog ez kinézni? Elfogadják-e az emberek ezt? Ez az első kérdésem. Második kérdésem számos kolléga is elmondta ezt, hogyha igaz az, hogy elfogadunk állásrólásokat, a 96-os cikket indítjuk be, de nem hallunk sokat arról, hogy a nemzetközi szervezetek mit kérhetnének. Ruanda, Burundi, a demokratikus köztársaság esetében. Mi van akkor, hogyha ezek az országok nem reagálnak? Ez a nagy kérdés nálunk is a fejlesztési szabizottságban, hogy eh, hogyha van egy nagy marsaltáv Kongó számára, mi van akkor, hogyha figyelmen kívül hagyják az emberi jogokat, megsértik az emberi jogokat? hogyha valamit próbálunk tenni, és nem történik semmi, akkor mi gyengének tűnünk. második kérdésem. Milyen erők játszanak most ebben a régióban? Schaffhauser úr mutatta az al de vannak-e más erők, amelyek szerepet játszanak? Ön is elmondta, hogy különböző országokban különböző dolgok történnek, és gyakran kérdezik tőlem azt, hogy Ruanda jó példa-e arra, hogy hogy, hogy új ismételten indul az elnöki címet az elnök, de az emberek sem igazából követelik azt, hogy lemondjon. Ugyanis az emberek számára vannak dolgok, amik javulnak ott. Tehát az EU követelje azt, az ilyenfajta elnököt, hogy lelépjenek, hogyha az e ott élők nem követelik ezt tőle? Gyakran kérdezik ezt tőlem, és én kíváncsi vagyok az ön a véleményére is. Spillé úr valószínűleg az EU véleményét fogja támogatni, de neki nagyon sok tapasztalata van Afrikában. Linda, köszönöm szépen. Hasonlót szerettem volna én is kérdezni, mert az állásfoglalások elfogadásáról beszéltünk, arról beszéltünk, hogy nyilatkozatokat teszünk, és Schaffhauser úr is elmondta azt, hogy milyen fajta konkrét intézkedések, és azt asszony is elmondta azt, hogy milyen konkrét intézkedéseket kellene tennünk a nemzetközi közösség részéről, mi lehetne a, le, a legjobb. Mielőtt megadnám a szót önöknek, Szeretném megkérdezni az Európai hogy kíván-e hozzászólni. Hogyha nem, akkor dr. Prünyé kapja meg először a szót, majd Spirelli úr. A kérdéseik igazából nem kérdések, hanem rakéták, amivel egy műholdat akarnak feljutatni a világűrbe különböző stádiumokban. Tehát nagyon sok a kérdés volt egy-egy kérdésben. A következő hullám. Hát én történész vagyok, a múltat nézem, nem a jövőt. A jövő az Isten teritoriuma, és én nem vagyok benne biztos, hogy erről tudok is, tudnék nyilatkozni. De az, hogy segélyezés vagy nem segélyezés, ez egy hamis kérdés. Mert egyetértek Biszamolyóval, hogy a segélyezés nem működik. Lehet egy milliárdot, két milliárdot, három milliárdot beléjük önteni, de ez csak a politikok, politikusoknak a zsebébe fog több jutni ebből. A segélyből nagyon kevés pénz jut el az állítólagos kedvezményezettekhez, csak ellopják. Úgyhogy ez nem megoldás. Vonzó, mert meg tudjuk nyomni a gombot, még mindig jobb, hogyha azt érezzük, hogy az én ujjaim alatt vannak a gombok, és tudok rajta játszani, és valami hatása van annak, de a, sajnos ez a billentyűzet, amin nyomkodom a gombokat, ez az átlag emberekhez Afrikában egyáltalán nincs kötve. egy vagy másik irányba nagyon erős álláspontokat hallok, hogy egyetértünk azzal, hogy mondjuk Kabila úr csináljon, amit akar, vagy megpróbáljuk rá kényszeríteni mondjuk a segélyek csökkentésével arra, hogy másik irányba induljon el. Azt hiszem, hogy egyik megoldás sem fog működni, egyik szélsőség sem működik. Ami érdekes az az, hogy a 18. október 18-ai megállapodásról hogy tárgyaltak kincsaszában. Mert egy ilyen helyzetben nagyon sok dolog, a megoldás, ami egyébként nem egy globális megoldás, ahol minden nem is sötét volt és borzasztó, most hirtelen boldogságba és fénybe fordul át. Nem, ilyen dolgok nem léteznek. A megoldás az valami olyasmi, ami a legrosszabb katasztrófa elkerülését segíti, időt nyer, ami alatt más intézkedéseket végre lehet hajtani. Tehát alapjában véve Kabila úr nyerni fog. Az a döntése, hogy 2018 áprilisáig hatalmon marad. Ez így is lesz. A kérdés most az, hogy milyen ellenőrző funkciókat tudunk beiktatni. Hogy például milyen sikereket várjon a győzelmétől. Lehet, hogy hatékonytalan és gyenge eredményekkel fog végezni ezen időszak végére, az is lehet, hogy árbocra eresztett zászlóval. De az, hogyha csak ököllel csapkodjuk az asztalt, azzal nem fogunk eredményt elérni, különben, ha eredményt akarunk, akkor lőni is kell, és hadsereget oda vezényelni. Ezt nem szeretnénk. A népesség az, az meg fogja próbálni előbb-utóbb megdönteni, és bele fognak pusztulni, és mi akkor potyogtathatunk kotyogta, krokodilkönnyeket, és a városokban sok százezer, akár milliós áldozatokról is beszélhetünk majd. Úgyhogy az, hogyha a népességet puffernek nézzük, az nem túl felelős megoldás. Nem lehet őket ráúszítani a vezetőre. A segélyezés sem megoldás. Hova tudunk vissza tépni, térni. A régi módszerekhez, amit politikának nevezünk. Kicsi Józsi, ez ennek a, e, az, ez az ő e, neve, a apja volt az igazi férfi, és ezért őt csak Kicsi Józsinak hívják. De igazából most már senki nem támogatja. A támogatása Getangából a délről érkezett, és a kívúi egyes részekről, illetve a nyugati provinciákból, de most már ezt a támogatást mind elveszítette. Badivangával most egy új ideiglenes miniszterelnököt ö, hozott be. Ez az utolsó cérnaszál, amit meg tudott ragadni, hogy az otthonában még valaki támogassa. Gatumbéval, Dalubával, Katangával együtt ellene van, de Katumbinak még nincs esélye, hogy elnök legyen 2025-ben esetleg, de most még túlságosan korai, és túl nagy ára lenne emberi vérben mérve. Úgyhogy valami fél lehetőséget kell találni, amiben egy kis nyitást találunk afelé, hogy a hatalomból ő ki tudjon szépen lépni egy időszak, egy átmeneti időszak után. Kabila elnök nem hülye, tudja, hogy senki nem támogatja, és egy ponton vagy rengeteg embert megöl, hogy hatalma maradjon, akkor A veszélybe kerül, B rengeteg pénzbe fog ez neki kerülni, és akkor kiköthet majd valahol száműzetésben a Virgin szigeteken, de ez nagyon kockázatos játszma. Úgyhogy a nemzetközi jogszerűséget valahogy érdemes növelni. Átéltem más kormányok esetében pánikot, amikor azt gondolták, most nem fogok nevet mondani, hogy pénzügyi szempontból célkeresztbe fognak kerülni. Ő ezt szeretné elkerülni, és úgy szeretne a hatalomból szép lassan kikopni, hogy ne kerüljön nagyon sok bajba, illetve legyen valami hatása arra, hogy mi történik majd a távozása után. Mert abban felül ne legyen kétségünk, távozni fog. Lehet, hogy 2018-ban, az is lehet, hogy 2019-ben, de addig is nagyon fontos lenne a diplomáciai tárgyalás, a kapcsolat fenntartása, és nem szabad ö, csodában reménykednünk, hanem valami elérhetőt kell remélnünk. És egyébként ő nagyon komoly szereplője ennek az egész helyzetnek. Na már most Ruanda. Ruanda elnöke már 25 éve pozícióban van, és ők, ők maguk is azt kérdezték, hogy jó ötlete őt elmozdítani. Hát nem. Mert mi történik egy ilyen helyzetben? Időt nyerünk. 5-6-10 évre még békét tudunk biztosítani, és akkor, amikor az e- majd kiborul a bili, akkor sokkal rosszabb lesz a helyzet. Ezt láttuk már más országokban is. Én a francia szocialisták nemzetközi titkárságán dolgoztam akkor, amikor a 90-es háború zajlott, és a nagy népírtás. És a francia kormány megközelítése akkoriban annyira gyenge volt, mindig azt mondták, hogy ó, hát ha béke van, akkor rendben van. De végül háromnegyed millió ember halálával kezdődött egyébként a dolog. Utána még két és fél három millió ember pusztult bele a válságba. Úgyhogy Kagamivel és a többiekkel időt nyerünk. 2030-ra azonban majd fizetnünk kell. Lehet, hogy akkor már nem leszünk itt, hogy azt is megnézzük, de, de nem szabad Ah, ahogy 15. Lajos is mondta, utánam az özönvíz. De ahogy az angolok vagy az amerikaiak mondják, továbbadjuk a stafétabotot a következő generációnak. Ez nagyon vonzónak tűnik, hiszen mi most vagyunk, most élünk, és hogyha a gyermekeinknek kell majd megfizetni a mi hibáink árát, az, azzal mi megúszuk, de ez nem felelős gondolkozás. Kagami úr nézi, figyelmel követi, hogy mi történik Kabila úrral. Hogyha az ő szemszögéből nézve jól zajlanak a dolgok, azaz lesz Kongóval e, fejlődő kereskedelem, ami még egyelőre nagyon gyenge, de erősödik, akkor ő, az ő pozíciója is erősödni fog. Ő azt mondja, hogy az időnyerés az jó a nemzetközi közösség, ugyanis ennek zöld utat ad. Úgyhogy nincs egyetlen egységes megoldás, hanem több különböző módot kell alkalmazni arra, hogy részleges megoldásokat kiegyensúlyozzunk, és hogyha ezekben nem járunk sikerrel, akkor nagyon rossz helyzet lesz. De ha nincsenek fegyvereink, és nem akarunk háborúzni, akkor ezek a lehetőségek állnak előttünk. És politikára van szükség, és a politikában pedig nem várhatunk csodákat. Köszönöm. Köszönöm szépen Prunier úrnak. Talán, talán egy kis megjegyzés, ami a politikai megoldásra vonatkozó kérdéseket illette. Itt nyilván nem egy államfő cseréről, hanem egy rendszer cseréről van itt inkább szó. Tehát ez jóval túl megy egy ember lecserélésén. Ez egy összetettebb kérdés. Azt hiszem, hogy a három reakció típus kicsit megfelel Prüné úr háromszög példának, tehát az államfő klubja, az államfők Ugye itt láthatjuk ennek az államfői klubnak a határait. Egyes nagy testvérek szerepet játszhatnak ebben, a politikai megoldást megkönnyíthetik. A második része a háromszögnek természetesen az utca embere, szintén hatalommal bírnak ők, szint, valamennyi kockázattal, amit ez magával hoz, de ez is része a válasznak, és a harmadik oldala a háromszögnek a nemzetközi közösség, mi vagyunk. Leírtuk ezt a párbeszéd, a restriktív intézkedések, nyomás, gyakorlás és egyéb megoldások formájában. Most a támogatás finanszírozás kérdésére térnék ki, és nem értek teljes mértékben egyet az itt elhangzottakkal. Az összeg ebben az alap régióban már hatalmas, egy milliárd euróra is szó esik, ugye még Ruandát nem is vettük számításba ekkor, tehát hatalmas összegek ezek, inkább a segítségnyújtás minősége, nyomon követése, ellenőrzése ugye az ottani adminisztrációs problémákkal, Nos, nem hiszem, hogy a Marshall minden problémát megoldana egy olyan régióban, mint ez. Tehát továbbra is az összes eszközt használnunk kell, a fejlesztési eszközöket, a politikai, nemzetközi diplomáciai eszközöket, amelyek rendelkezésünkre állnak. Ez az egyetlen út előttünk. Köszönöm. Thank you, Mr. Spirle. Köszönöm szépen, Spirle úr. Meg Kevin asszony, hogyha kíván valamit hozzátenni. Nem, Szerintem nagyon jó válaszokat kaptunk. Nagyon nehéz persze előrejelezni a jövőt, de nagyon fontos, hogy a múltból tanuljunk, ezért fontos hallani az önök tapasztalatát. Nagyon fontos év lesz a következő év a nagy tavak térségének. Úgy látom, hogy más nem kért szót, így szerintem a DJ Defkótól senki nem akar hozzászólni, így... Eh, a DJ Defka are ah, here, they're waving at me. Yeah, itt van, itt van a, itt van a Def, DJ Defko képviselője, integet nekem hátulról. Köszönöm szépen, Francesco Di Mauro vagyok, a közép-afrikai részlektől. Már több mint egy milliárdot különítettünk el a DRC, illetve a Burundi számára. Gondunk van a programok végrehajtásával, ugyanis mi egy bázis tényezőket írtunk le a fejlődés szempontjából. Nagyon fontos a nyersanyag, a természeti erőforrások kezelése. Ez fontos az országok fejlődése szempontjából, vagy a környezetvédelem, energia. Megvizsgáltuk a kritikus tényezőket, amelyek fontosak a fejlődés, a növekedés szempontjából. Viszont ez nem elegendő, a politikai oldalra is szükség van. Az afrikai országoknak is tenniük kell valamit pozitív módon, de a, a pénz az megvan, főként a regionális alapokat tettük elérhetővé ezen országok számára, tehát ez nem gond. Köszönöm szépen. Attól tartok, hogy le kell zárnunk ezt a napirendi pontot. Valaki még ott hátul integetett. I'm sorry, we, we can't take interventions from the floor at this stage. We... Most már nem tudunk semmilyen hozzászólást fogadni. Lezárom ezt a napirendi pontot, és lesz egy rövid szünet, van egy bejelentésünk is még. Igen. Lezártuk a vitát, és szeretném a Miamári parlament tagjait üdvözölni, akik eljöttek a szakbizottságunkba ma. A delegáció Tuntun Hein úr vezeti. Köszönöm szépen, hogy ide fáradtak és meglátogattak bennünket az Európai Parlamentben.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

annyira

more than one of you take the floor, it might be easier. Well, thank you very much, uh, ladies and gentlemen. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Megkezdjük a délután második részét attól tartok, hogy most én leszek az elnök Brok úr helyett, mivel a többi alelnök sem tud itt lenni. A szíriai polgári védelem vezetőjével, az úgynevezett fehér sisakosok vezetőjével, a DEVE szakbizottság és elnök asszonya McEwen asszony jelenlétében fogjuk megtartani ezt az eszmecserét. Mm, Nobel békedíjat kapott ez a szervezet, de a rezsimet támogatók azok kritizálták őket, mert hogy kívülről kapott támogatást ez a csoport. Az Ayadá Szele úr kellett, hogy volna, hogy eljöjjön hozzánk, de ő a vezetője ennek a polgári védelmi csoportnak sajnos nem tudott eljönni, ezért néhány vezető kollégát, Ahmed Aliusevet, Abdul Rahman Al-Marwast, a kapcsolattartó tisztviselőt és Jihad al-Mahamidot küldte maga helyett, aki szintén a szíriai polgári védelem egyik tagja. Fehér sisakosoknak hívják őket, kb. 3000 önkéntesből áll ez a csoport, akik életeket mentenek, és Szíriában a háború sújtotta rész övezetben közösségeket próbálnak megmenteni. Alapokmányuk szerint kutatási és megmentő akciókat hajtanak végre, hogy életeket mentsenek. Függetlenek és pártatlanok közösséghez, hithez, valláshoz való tartozásra való tekintet nélkül bárkit megmentenek. Több mint 70 ezer embert mentettek meg Indi- Szíriában, és mi, a szakbizottságunk is elismerjük, hogy nagyon nehéz helyzetben dolgoznak Aleppóban például. Ahogy említettem már, a Nobel békedíj jelöltjei is voltak, és ha jól tudom, már több mint 150 önkéntest veszítettek el az Alepói régióban. Nagy érdeklődéssel szeretnénk most többet meghallgatni arról, hogy általánosságban hogyan működnek, dolgoznak Szíriában, de különösen Aleppóban, ahol a konfliktus utolsó stádiumába jutott, a kormányerők egyre közelebb jutnak a városhoz. Szeretnénk tudni azt is, hogy az Európai Unió és ez a parlament hogyan tudna többet tenni annak érdekében, hogy önöket támogatni tudja, és segíteni tudjuk azt a kiváló munkát, amit önök végeznek. Most Ali Youssefnek úrnak adom meg a szót 15 percre, ha jól tudom, arab nyelven fog beszélni, és tolmácsát is hozott magával, igaz? Jó, akkor Parancsoljon, Jussef úr. أشكر لكم دعوتكم lenne. Ladies and gentlemen, thank you very much for inviting us to be. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a meghívást. ما يسمى الخوذ البيضاء. My name is Ahmed. Ahmed El Yusuf vagyok, én képviselem a szíriai polgári védelmet vagy más néven a fehér sisakosokat. والتي تقوم بإنقاذ وإسعاف المصابين. We are the search. Mi vagyunk a felkutató és mentő csapat, amely Szíriában a sebesülteket kutatja fel. من ثلاثة آلاف متطوع موزعين في 120 مركز في ثمان محافظات سورية. We are more than three. 3000 önkéntesből állunk, 120 központban dolgozunk, 8 szíriai tartományban. Ezek a központok képezik a szíriai polgári védelem gerincét. ثلاثة أكثر من 73 ألف شخص من تحت الأنقاض وفي سبيل ذلك فقدنا أكثر من 150 شخص. We have rescued ma máig 73 ezer szíriait mentettünk meg, és 150 önkéntesünket vesztettük el mindezek során. Hum abtalul, hum abtalul insaniye. The 150. A 150 önkéntes, akiket elveszítettünk, ők a, az emberiség hősei. És... Uh, most of those injured 500 meg is sérültek közülük, és a legtöbben um, állandó sérülést szenvedtek. Most of those who have been injured in... A sérültek és uh, elhunytak uh, többsége kettős támadások áldozata volt. A double tap airstrike ez egy ilyenfajta kettős támadás, egy légitámadás, amely 10 perccel később történik, mint az eredeti légitámadás, és a célja az, hogy az, a mentésben részvevőket ölje meg. The Syrian a szíriai kormány Franciaország kérésére reagált, hogy legyen az ENSZ biztonsági tanácsban egy sürgősségi ülés a civilek bombázása miatt. Those, uh, those strikes in the past... Az elmúlt napokban a támadások alapúban történtek, és alapú a leginkább érintett város. سواق الشعبية فقط باليومين الماضيين. Over 100 száz civilt öltek meg egy piacon, amit az elmúlt néhány napban bombáztak. ومراكز الدفاع المدني والمشافي. This in addition ez jön még ahhoz, hogy iskolákat és polgári infrastruktúrát, kórházakat támadnak. في حلب هو استهداف الحياة المدنية in, uh, in brief. Röviden, hölgyeim és uraim, ami Aleppóban történik, az az, hogy a polgári életet támadják. This is precisely... És pontosan ez történik uh, a legtöbb területen. And it seems that the message úgy tűnik, hogy a rezsim azt az üzenetet akarja közölni velünk, és a világgal, és különösképpen a biztonsági tanácsa, hogy bármilyen megoldási javaslatot nem fognak végrehajtani, csak olyat, amit a rezsim jónak lát. És a határozatok eredménye az az, hogy a szíriaiak vérét ontják. Szervezett módon történnek ezek a büntettek, és ezek emberiség elleni büntettek. Súlyos megsértése ez az emberi jogoknak. Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, Röviden, ez történik az országomban. Ajaz Majlis el Amen. In front of the... A nemzetközi közösség bénultsága és a ez biztonsági tanácsának bénultság előtt történik ez. Ez teszi lehetővé azt, hogy folyamatosan háborús büntettek történjenek Oroszország vétója miatt. There need to... komoly fellépésre van szükség. Meg kell szüntetni ezt a nemzetközi bénultságot Szíriával kapcsolatban. Válaszolni kell arra a vérontásra, ami Szíriában történik. Végezetül azt szeretnék mondani a világ minden országának, hogy álljanak ki az esség mellett, ez az üzenetünk önöknek. Köszönöm. Well, thank you very much for that. Köszönöm szépen ezt a nagyon megható összefoglalását annak a kitűnő munkának, amit az önök csoportja végez, amit önök, a fehér és a kosok végeznek. A parlamentünk már számos alkalommal elítélt ezeket a légitámadásokat, főként azt, amit a szíriai kormány, illetve az oroszok hajtanak végre, ezek háborús bűnök, és szégyen teljes az, ahogy ön is elmondta, hogy az ENSZ-ben az orosz vétó miatt nem lehet semmilyen fajta békés megoldást létrehozni, és a civilek szenvedik ezt meg immáron öt éve. Én személyesen beszélek most, már akkor is öt évvel ezelőtt egy no-fly zónt szerettem volna kialakítatni, de ezt csak én személyes véleményként mondom, már nem pedig úgy, mint elnök. Abdul Rahman Amakwa szeretne ugyancsak hozzászólni, tessék? شكرا لكم بصراحة لم نستطع أن نرتب كلماتنا لأننا تعودنا على الفوضى في ظل ما يحدث في سوريا Thank you, ladies and gentlemen. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Csak néhány kiegészítéssel szeretnék élni. Megírt beszédem nincs. Azt szeretném hozzátenni, van néhány gyakorlati dolog, amivel segíteni lehetne a helyzeten. نطالب بما بحظر جوي no fly وبتحييد المدنيين وخاصة النساء والأطفال عن هذه الحرب. In 2013 2013-ban is kértük, hogy legyen repülés repüléstilalmi övezet, és a, ezzel lehetne megvédeni a pol, az polgári lakosságot, különösen a nőket és a gyermekeket. Most 2016-ban járunk, és egész egyszerűen azt kérjük, hogy engedjék meg, hogy a humanitárius segítség eljusson az ostromlott térségekbe még akkor is, hogyha ezeket légi úton jutatják el. Ha őszinte lehetek önökkel, sokkolt bennünket az, hogy a nemzetközi közösség képtelen segélyeket nyújtani egy ostromlott városnak, ahol több mint 270 ezer civil lakos is él. És ahogy most itt ülünk, ebben az időpontban is a szír kormány és a szövetségesei az a ISIS által ostromlott térségek besegélyeket juttat el. az emberiességet nem lehet felekre osztani, úgyhogy ezt elfogadjuk. De mi azt kérjük, hogy ahogy hogy az embereket Szíriában emberként kezeljék, független attól, hogy hol élnek. Biztosak vagyunk abban, hogy az elkövetkezendő generációk tagjai majd meg fogják kérdezni, a világvezetői mit tettek e kihívás megoldása érdekében. És most már 2016-ot írunk, és azt kérjük önöktől, hogy segítsenek megóvni a polgári lakosságot, és segítsenek abban, hogy eljusson a humanitárius segítség az ostromlott területekre. és most az Európai Parlamentben ülünk, bízunk benne, hogyha önöknek megvan a politikai akarata, akkor meg fogják találni a megoldást is. منكم الإرادة المدنيين. We have many such. Sok ilyen megoldás létezik. Most nem fogom ezeket mind felsorolni, de rá várjuk önöktől, hogy lássuk, hogy megvan erre a politikai akarat, őszinte politikai akarat. Elnök, Denis Túra és O'Brien úr is itt volt múlt héten ebben a szakbizottságban, úgyhogy biztosíthatom önöket, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy humanitárius segítséget mobilizáljunk, és a civilek által lakott térségek elleni támadásokat megpróbáljuk megakadályozni. De ahogy önök is rámutattak, nagyon nehéz volt konszenzusra jutni nemzetközi szinten a különböző felek között, hogy a béke, illetve a tűzszünet tartós legyen. Mélyen megérint bennünket a humanitárius válság, ami Szíriában, különösen a lapóban kialakult. Most az elnöki feladatokat megkeven asszonynak adom át, aki a Fejlesztési Szakbizottság elnöke. Ő fogja levezényelni a kérdések, válaszok részt. Köszönöm szépen. Amíg várunk a felszólalók listájának az elkészültére, megköszönöm, hogy itt vannak. Igen, nagyon fontos, hogy tudjunk arról, hogy a humanitáris segítségnyújtás segítségnek el is kell jutnia az azokhoz, akik ezt igénylik. Az OCSA rámutatott arra, hogy 8 hétnyi levegőből ledobált ö, segély ér fel egyetlen kamionokból álló konvojjal. Ez óriási nagy különbség. Ennek alapján kérjük az önök javaslatait is. A felszólalók, Statina úr az első. Ja, Mr. Stetina, ja. Stetina parancsoljon. Děkuji za slovo. E, vážení pánové, vítejte u nás. Köszönöm szépen, elnök asszony. Uraim, szeretettel üdvözöljük Önöket az Európai Parlamentben. Együtt érzek Önökkel és a kollégáikkal. Nagyon nehéz munkát végeznek, és rengeteg kollégájukat elveszítik. Arra szeretnék rámutatni, hogy a legrosszabb az már megtörtént. Az 1990-es években Csecsenföldön éltem. És láttam, hogy Grozni hogy nézett ki, Csecsenföld fővárosa. És ez a Kobánira emlékeztetett, amit tavaly meglátogattam. És amikor az alepói képeket látom, Tudom, hogy ezek a képek nagyon hasítanak, hasonlítanak arra, amit saját szememmel is láttam. Tehát nevezzük nevén a dolgokat. Ez az első és legfontosabb. Nyilvánosan ki kell mondanunk azt, hogy mit követ el Oroszország, Csecsenföldön, ahol százezer civilt gyilkoltak meg. Ez háborús bűn, és beszélnünk kell arról is, hogy az oroszok hogyan bombázzák a civileket. Ebben az esetben is nevén kell neveznünk a dolgokat, hogy Oroszország képviselőit elítéljük végre a nemzetközi büntetőbíróságon ezen bűnökért. Köszönöm, Freund úr, Freund úr kap szót. It's, it's me. Thank you very much. Um, and... Köszönöm szépen, és köszönöm a hősies munkájukat, amit már ilyen régóta végeznek ezen nagyon nehézséges körülmények között. Önök nélkül még többen haltak volna meg, még több katasztrófa lett volna azokon a területeken, ahol mi oly keveset teszünk. Szégyen az, és én ezt nyíltan kimondom, hogy a nyugati világ, különösképpen a nyugati világ, amelynek olyan nagy, annyira fontos az általánok védelme, nem tesz eleget, vagy nem, eleg, nem tesz sokat azért, hogy segíthessen önöknek, és már nagyon régóta tart ez. Csak a partvonalról nézzük, hogy mi történik, kezünket feltartjuk, úgy teszünk, mint hogyha nem tudnánk önöknek segíteni. Mint hogyha tudnánk, hogy ott igazából egy távoli háború folyik. Főként, orosz, főként Európában vannak olyan eszközök, amelyekkel tudnánk segíteni. Nagyon sok országgal van gazdasági kapcsolatunk, és ezek megszenvedhetnék azt, hogyha megszüntetnénk a kereskedelmet velük, megbüntetvén így őket azért, amit tesznek Szíriában, de ezt mi nem tesszük. Hosszú ideig újságíróként dolgoztam, és van egy kérdésem, amely persze nem beszél semmit abból, amit önök elmondtak. Egy kérdést szeretnék feltenni. Kíváncsi vagyok arra, hogy önök hogyan látják a másik felet, azokat az erőket, akik küzdenek akármilyen Szíria vagy Aleppo szabadságáért. mennyire felelősek ők a plusz halál esetekért? Mit lehet tenni azért, hogy befolyásoljuk azokat az erőket, hogyha ezek erők egyáltalán, hogy befolyásoljuk azokat az embereket, hogy nevetnék őket rá arra, hogy befejezzék ezt a háborút Szíriában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Basia úr. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kicsit megkéstem, de amit hallottam, az nagyon megindító. Gratulálok önöknek a kemény munkájukhoz. Gratulálok ahhoz, hogy továbbra is foglalkoznak ezzel. Iszlám értékekre van szó, ez az iszlám világ központjában történik. Ha jól tudom, az iszlám értelmében, hogyha egy ember életét kioltjuk, akkor egy egész nemzetet kioltunk. Az iszlám jogértelmében, és nem kell háborút úgy folytatni, hogy, hogy, akár egy fát is kivágjunk. Mi történt az iszlám értékekkel ebben az országban, hogyha már több százezer ember halt meg, rengetegen keresnek menedéket a világ minden részén, hajlandóak a tengerre is tengerre szállni. Azért kérdezem ezt, mert eh, azok, akik részt vesznek ebben a háborúban, az iszlám világ különböző részéről származnak, és úgy tűnik, hogy mindannyian úgy vélik, hogy Isten az ő oldalukon áll. Láttuk az első világháborút, a második világháborút. Mindig azt mondtuk, hogy Isten a mi oldalunkon áll. Mi történt az iszlám értékekkel? Azért kérdezem, mert önök ott vannak ennek eh, a központjában. Hogy lehet az, hogy több ezer kilométerre lévő embereket arról próbálnak győzködni, hogy dzsihárot folytassanak? Mi történt? Hogyan ö, eh, értelmezik az emberek most így ezt a gyönyörű vallást, ami egyetelműen erőszak ellenesek. A szállam alájkú azt jelenti, hogy békében üdvözlőleg. A béke a legfontosabb az iszlámban. Mi történt? Önök ott vannak Szíriában. Köszönöm okay, a választ. Sák. Köszönöm, Sáke asszony kapszol. Thank you very much. And... Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy megosztották velünk a történetüket, de különösen köszönhetem, köszönöm a munkát, amit végeznek. Ez óriási bátorságra van Szíriában manapság. Óriási kockázatot vállalnak önök és kollégáik, fizetik a legmagasabb árat azért a munkáért, amit végeznek. Csak remélni tudom, hogy támogatják majd önöket folyamatos munkájukban, hogy megmentsenek embereket a romok közül. Az emberiesség ereje nyilatkozik meg ebben a munkában, amit ebben a sötét időszakban végeznek, amint Szíria, az önök szeretett Szíriája éppen átmegy. Az emberek okozták azt a sok problémát is, ami miatt Szíria csak szenved. Szégyen hogy az Európai Unió nem tett többet, és rendkívül szomorú vagyok emiatt. Nem támogatjuk az embereket. Azokat az embereket, akik békés tüntetéssel kezdték, több szabadságot szerettek volna, olyan értékekért vonultak utcára, amit világszerte támogatunk, és nagyon sajnálatos, hogy nincs itt több képviselő. Nem tudom, hol vannak. De mindenkinek itt kéne lenni és meghallgatni az önök történetét. Van itt néhány képviselő, akik az elkövetkezőkben nagyon szigorúan fognak fogalmazni. Vannak olyanok, akik Putyin és Assad ö, rezsimjét támogatták ebben a házban. Szólásszabadságban, tehát megtehetik, de egy nagyon kicsi kisebbség képviselői ők. Többet tettünk a szavaknál a humanitárius segítségnyújtáson túl is cselekedtünk. És a befogadott menekültek mm, ápolásán túl is teszünk többet, mert ez nem elég hogy itt Európában, a régióban, vagy a Törökországgal való kettoldalú kapcsolatunkban megóvjuk a menekülteket. Az ENSZ vétója elítélendő, de az Európai Unió is gyakorta vétót alkalmaz. Az Európai Uniónak még mindig nincs közös álláspontja Szíriával kapcsolatban, és ez is elképesztő, bár folyamatosan dolgozunk rajta. Szankciókat akartunk a Putyin rezsim ellen bevezetni, azért mert iskolákat és kórházakat bombáztak le, de egyetlen vétó, Olaszország vétója akadályozta ezt meg. Úgyhogy igazuk van, hogy sajnálatosnak tartják ezt, és én is így vagyok ezzel, hihetetlen, hogy mi zajlik itt, és csak folytathatjuk a munkát, azt, hogy több támogatást nyújtunk a békés ellenzéknek, és a levegőből élelmiszert dobunk le, valamint repüléstilalmi övezetet vezetünk be. Elkötelezettek vagyunk az iránt is, hogy azokat, akik most azt gondolják, hogy az erőszakért és a gyilkosságokért nem fognak megbűnhődni, a jövőben megbüntessük. Remélem, hogy ez a pillanat inkább hamarabb érkezik el, mint később. Végül, de nem utolsó sorban én a Szaharov díjra jelöltem önöket, hallottam, hogy a Nobel békadíjra is jelölték önöket. Jövő évben ismét be fogom nyújtani a jelölésemet a Szaharov díjra. Köszönöm szépen, Sáke asszony! Ön nagyon komolyan tett azért, hogy ez a meghallgatás ma létrejöhessen. Köszönöm szépen ezt a munkát. Lochbiller asszony kap szót coming here and presenting. Köszönöm szépen, hogy eljöttek ide és bemutatják a munkájukat, és tényleg tisztelettel adózom a munkájuk előtt. Mikor előkészültem erre az ülésre, röviden átolvastam azt, hogy a Wikipédiában mit írnak önökről a szíriai polgári védelemről. Nagyon sok Európai Unión uniós tagállam támogatja önöket, de az EU maga úgy tűnt, hogy nem. A kérdésem az az, mit tehetne az EU önök szerint ezen nehéz körülmények között, hogy támogassa önöket. Elmondta azt, hogy számos kollégájuk súlyosan megsérült. A tagállamok talán idehozhatnák kollégáikat orvosi kezelésre. Volt egy kritika és eh, a Wikipédián azt eh, mondták, hogy Oroszország és Szíria azzal vádolják önöket, hogy nem eh, választanak maguknak egy oldalt a polgárháborúban. Talán erről is beszélhetnének egy kicsit. Köszönöm szépen. Epiteteus úr következik. Fáris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 figyelmen kívül hagyni, és arra szeretnék rámutatni, hogy ezen szervezet munkája az életek mentésével döntő jelentőségű, és mindenképpen említésre méltó. Azt hiszem, joggal jelölték önöket Nobel-díjra. Most pedig a következő észrevételt szeretném tenni. Közvetlenül eltérik az eseményeket. Önök szerint fennel le annak a lehetősége, hogy Aleppóból evakuálják mindenek előtt a polgári lakosságot, hogy elkerülhető legyen, hogy őket egyfajta emberi pajsként használják. Lehetséges lenne ez önök szerint, vagy sem? És a következő kérdésem. Hallottam, hogy a szíriai terrorizmus gyanúsak, akik ö, Németországban voltak börtönben, azok az önök szervezetéhez tartoztak, ezt meg tudja ön erősíteni. Po polsku, ponieważ... Kolmiki úr kap szó. Lengyelül fogok szólni. Szeretném magam pontosan kifejezni, és kérem, hogy pontosan tolmácsolják szavaimat. Üdvözlöm az urakat az Európai Parlamentben. Nagyra becsülöm, amit önök tesznek az életek megmentése érdekében, de amint az előttem szóló is elmondotta, Bashir al-Assad rendszerét támadták meg. Önök azt mondták, hogy már mm, az egyik fél pártjára álltak. A harcok azért állnak fenn Aleppóban, mert a demokratikus Szíriát az USA finanszírozza. Az, az isis is Nem. az USA finanszírozza. Kritikával illetem a valsói felkelést. Azok, akik ezt kirobbantották, azokat bíróság elé kellene állítani. Ugyanez érvényes azokra, akik Aleppóban harcolnak. A varsói felkelők a varsói polgári lakosságnak nem engedték meg, hogy elhagyják a várost, és ugyanezt teszi a demokratikus hadsereg Szíriában, Aleppóban. Ezért van ennyi halott. Önöknek aztán életeket kell menteni. Át kell tehát gondolnunk, hogy mi is mindennek az oka. Ha a demokratikus hadsereg kapitulálna, akkor nem lenne annyi áldozat. Hogyha van egy partizán felkelés, amelyet a szovjetek támogatnak, ha önök vesztettek, akkor van egy mentés, amelyet a szovjetek támogatnak. Ugyanez a helyzet az amerikaiakkal Szíriában. Azt hiszem, nem sokára talán véke lesz Szíriában. Egyébként a humanitárius segítségnyújtás csak meghosszabbítja ezeket a harcokat. Ahogyan mondottam, még egyszer ismétlem, a Szíria számára a megoldás a béke helyreállítása. Nagyon örülök, hogy Donald Trump azt mondotta, ilyenfajta akciókat már nem fog finanszírozni, amelyek megsemmisítik a diktátorokat. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, most pedig Mami Kénz úr kap szót. Köszönöm, én lehetőbb fogok beszélni. Dargé viesi, eh, protams, ka jebkurš Természetesen mint egy közönséges halandó. Először is a köszönet nyilvánításomnak adnék hangot azok szemére, akik másokért az életüket kockáztatják. Egy másfajta pozíció egyszerűen lehetetlen ehelyütt. A helyzetet csak leírhatatlannak nevezhettem. Itt Brüsszelben az én meleg karosszékemből tekintve nehéz ezt a helyzetet értékelni. Önök talán órákon keresztül tudnának mesélni. Én nem is tudom elképzelni ezt a súlyos helyzetet. De ahogyan a kollégák mondották, néhány részletet szeretnék pontosítani. Sok mindent olvastam a sajtóban, a New York Times számolt be erről egy cikkében, mégpedig az USA részéről, Hollandia, Nagy-Britannia részéről kapnak támogatást állam és nem kormányzati szervek. Talán önök tudnák -e ezt az információt pontosítani? Úgy értettem, hogy a a polgári lakosság nem tudja önöket felhívni egy egyszerű segélyhívó szám igénybevételével. Hogyan ö, nyújtják a segítséget, hogyan jutnak el ezekbe a zónákba, ahol az iszlám állam ellenőrzi a területet? Hogyan ö, ítélik meg ezeket az embereket, akiknek ö, segítenek? Hogyan történik gyakorlatban a segítségnyújtás? Megint is asszony. Hogy nem akartam eredetileg felszólni, szavazni érkeztem egy kolléga helyett, aki nem tud itt lenni, de más képviselőket meghallgatva, illetve tisztában léve az önök munkájával, mégis szeretnék néhány szót szólni. Érdekes volt az, hogy egy kolléga a megoldásról beszélt. Megértésre és tiszteletadásra van szükség, és ez jelen pillanatban hiányzik. A második dolog, az iszlám értékekre vonatkozó kérdés, meg kell néznünk az egyházi vezetők szerepét is. A keresztényekkel felvettem a kapcsolatot Szíriában, és ők azt akarták, hogy a helyszínen segítsünk nekik. Aztán egy idő után azt mondták, hogy menekítsenek ki innen bennünket, mert annyira veszélyesé vált a helyzet. Úgyhogy visszatérnék a, ebben az ügyben a a vallási vezetők szerepére. Mások is elítélték a helyzetet, és ezzel kapcsolatban egy kommentárom lenne. Bár tudjuk, hogy mi történik, nem érezzük. Egy, az önök jelenléte egy kicsit valódibbá teszi ezt a problémát, és né, eszembe jutnak azok a gyermekek, akiknek a, az élete veszélyben van, vagy akik meghaltak. Úgyhogy tényleg csak támogatásomról tudom biztosítani önöket, illetve frusztrál engem az, hogy nem tehetünk többet. Írországból, Észak-Írországból érkezem, aminek szintén nehéz múltja van, és nagyon nehéz volt békét kialakítani. Rend, rengeteg Írországon kívüli erőfeszítésre volt szükség. Mások kellett, hogy segítsenek bennünket, hogy egy nagyon törékeny békére jussunk. Nagyon nehéz helyzetbe születtem, már nem vagyok fiatal, de örülök annak, hogy a gyermekeim már nem azt nézik végig, amit én, amikor felnőttem. Nagyon keveset teszünk, úgy érzem. Köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm elnök asszony és kollégák, hogy megengedték, hogy hozzászóljak el nagyon fontos témához. Köszönöm szépen, még két felszólalunk van. Annie Leeds, a szocialistáktól az első. Köszönöm. Anna Litz vagyok, német képviselő, és nagyon örülök, hogy szoros kapcsolatban állnak a kollégákkal. A lengyel kolléga egy ö, elég bizarr ö, példát hozott itt a Varsói felkelés kapcsán, mely szerint a humanitárius segítségnyújtás csak meghosszabbítja a válságot. Köszönöm önöknek, hogy humanitárius segítséget nyújtanak. Ez az emberiség, emberiesség magja, és önök ezt őrzik a helyszínen. Köszönöm a helyi támogatást önöknek, és köszönöm mindazoknak, akik a helyszínen ezt megteszik. A konkrét kérdésem, milyen civil társadalmi szervezetek támogatják önöket Európából? Lochbiller kollégám, amit elmondott azzal kapcsolatban, az EU még nem látható, és talán ezen szervezeteken keresztül erősebb láthatóságot lehetne kialakítani. Köszönöm. Köszönöm. Osztrovicsius úr végül, de nem utolsó sorban. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm mindazoknak, akik eljöttek, és elmondták hogy milyen nehéz helyzetben vannak. A brutalitásról, igazságtalanságról és emberiség ellen elkövetett bűncselekményekről nagyon nehéz beszélni, ez nem egy mindennapi munka. De vannak olyanok, akik még ebben a helyzetben is dolgozni akarnak, és azt is tudjuk, hogy vannak olyanok, akik meg akarják büntetni a bűncselekmények de A büntetés csak újabb bűncselekményeket szül. A passzív és igazságtalan álláspont, amit az nemzetközi közösség képvisel, azonban nem megoldás. E megengedhetetlen. Assad és Putyin nagyon szoros kapcsolatban vannak. Vannak regionális hatalmak is, akik támogatják az egyes feleket, és pénzt valamint természetbeni segítséget nyújtanak a bűncselekmények elkövetőinek. Ebben változás nem történt. Tervük van, ami még nagyon sok ember életébe fog kerülni, és rengeteg pusztítást fog okozni. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de ez az igazság. Eddig is ezt láttuk. Kérdésem a következő a helyszínen elkövetett bűncselekmények és az óriási emberi áldozat. Van-e olyan intézmény vagy szervezet, amely regisztrálja, dokumentálja ezeket, ami alapján nemzetközi büntetőbíróságon majd el lehet ítélni ezeket az embereket. Van-e bármilyen tevékenység, amivel gyűjtik az információt az elkövetett bűncselekményekről. Az áldozatok fizetik a legnagyobb árat ezért, az életüket adják, és ha vannak olyan intézmények, szervezetek, amik nyomon követik ezeket a bűnöket, melyek ezek? Köszönöm szépen! Néhány megjegyzést és kérdést hallottunk. Ki kíván reagálni? Viszont, visszaadom önnek a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nem beszélek nagyon jól angolul, úgyhogy azért kérem próbálnak megérteni. Az első kérdéssel kezdem. Mi történt Groznyban? Én vegyészmérnöknek tanultam, és azt gondoltam, hogy a vétót politikai és katonai helyzetben is lehet használni, de most Most emberek ellen használják a véro, vétót, ezért nem értjük. Alepóban az történik, ami Groznyban. És hogyha Alep, nem Alepóban történne, akkor nem így reagálnának rá. És kár, hogy ezt kell mondanom. Damaszkus vidéke, Holmes, és most Aleppo is. Mind az Adlibhez tartozik, rengeteg ember gyűlt össze ezeken a térségeken, és nem tudjuk, hogy mi fog velük történni most vagy jövőre. A megoldások, a gazdasági megoldások, az Európai Unió fellépése, azt gondolom, hogy az nagyon fontos, mert a szíriai emberek nem fognak más országot arra kérni, hogy jöjjenek és harcoljanak helyettünk. Ebben senki nem ért egyet. Nem akarjuk azt, hogy más ország támadást intézen, vagy mögöttünk álljon a katonai erejével. De nagyon sok más megoldás van, gazdasági és politikai. Nagyon sok módja van annak, hogy az oroszokra és a rezsimre nyomást gyakoroljanak, hogy a civileket, nőket és gyermekeket ne gyilkoljanak. Aleppóban látják a fényképeket. A rezsim által ellenőrző területeken a legtöbb áldozat gyermek és nő. Ezeket a, őket ölik meg a rezsim katonái. Több mint 200 ezer ember él itt, és két nap alatt több mint 10 ezeren menekültek el. Az emberek tudják, hogy két lehetőségük van. Vagy ez, vagy erőszakos kitelepítés. Pedig csak otthon szeretnének maradni az otthonukban, a földjükön. Ez a joguk. Senki nem kényszerítheti őket arra, hogy elhagyják az otthonukat. Londonban 50 évvel ezelőtt Írországban és máshol is szörnyű dolgok történtek. Ennek egyáltalán nem örülünk, örülünk mi sem hogy ezek a generációk mit éltek át. De amit akkor tettek, azt kérjük most is, hogy a civileket védjük. Tudom, hogy nagyon sok különböző fél van, és rengeteg ember hal meg. És volt még egy kérdés, az iszlám értékei. Nem akarok vallási kérdésekről beszélni, az iszlám értékek nem változtak meg, a muszlimok azonban igen az iszlám él az iszlám hit alapján az a célunk, hogy emberéleteket mentsünk. Mi ennek alapján dolgozunk nap mint nap. A támogatás kitámogat, finanszíroz minket. Az USA, a Hollandia, Németország, Dánia és az Egyesült Királyság berendezéseket, járműveket vagy pénzbeli támogatást nyújt civil szervezeteken keresztül. Nagyon fontos ez számunkra, köszönjük. És az, hogyha önökkel beszélhetünk, és hogyha csak ilyen kevesen is jöttek el, de ha e- csak egyetlen ember meghallgat bennünket és továbbadja az üzenetünket, az már elég. Fellépésre van szükség arra, hogy a szír civilek életét megvédjék. És volt még egy kérdés a háborús bűnökkel kapcsolatban. Mi nagyon sok háborús bűnt dokumentálunk az elmúlt három évben. Klort használnak Észak-Szíriában, hogy eltüntessék a nyomokat. Fürtös bombákat használnak, és, és kórházakat támadnak meg. Aleppo északi részén egy segélykonvolt támadtak meg. Ennek megvan erről a bizonyítékunk, és a biztonsági tanácshoz el tudjuk juttatni, de most azt, arra várunk, hogy nézzük meg, hogy ki a gyilkos. That's, I think, in a briefing, and thank you very much. Ennyi, ennyi lett volna röviden. Köszönöm szépen. Thank you very much. Did, did you wish to ask something? Szeretne valamit kérdezni a delegációk vezetője? Tessék, tessék, ön a szó. المدني بسوريا هو الشيء المضيء الوحيد بالسواد اللي موجود بكل سوريا. The civil defense in Syria. A polgári védelem Szíriában az egyetlen fény, ez egy nagyon sötét, csúnya helyzetben. jó emberekről van szó, akik eh, sokakat kívánnak eh, megmenteni a lehető leggyorsabban, akik nem foglalkoznak a politikával, nem tudják eh, a politikai nézeteit azoknak, akiket megmentenek. Hat év alatt senki nem tesz lépéseket, hogy igazán megmentsen embereket a polgári védelem a Szíriában, akik tényleg embereket mentenek meg, függetlenül a politikai helyzetüktől. az a terület, ahonnan az emberek menekülnek a rezsim és szövetségeseinek erőszakossága miatt, az pont az a terület, ahol mi megpróbálunk életeket megmenteni. Az önkéntesek az életüket kockáztatják azért, hogy megmenthessenek egy gyermeket, egy nőt, egy kisbabát. halandóak a saját életüket kockáztatni azért, hogy embereket menthessenek a romok alól. ezek a pátor önkéntesek az életüket kockáztatják bármilyen politikai nézet nélkül. Hogyha van egy olyan projekt, amit bármilyen ország támogathatna, akkor ez a polgári védelem lenne, akik életeket mentenek meg. Büszkék vagyunk a munkánkra, de nem örömmel tesszük ezt. szeretnék, hogyha véget érne a munkánk. أول يوقف إطلاق النار حتى نستطيع الحوار أو نسمع. As long as the... Amíg légitámadások vannak, amíg agresszió van, addig folytatni kell a munkánkat, és a puskaropogás hangja hangosabb, mint az emberek hangja. Az egyetlen megoldás számunkra az az, hogyha ezt az agressziót megállítjuk. Well, well, thank you very much to your Nagyon szépen köszönöm a delegációknak, hogy ide látogatott ma. Az itt lévő kollégák nevében is mondhatom, hogy csodáljuk azt az önzetlen munkájukat, amit nap mint nap végeznek, emberéleteket mentenek nagyon nehéz helyzetben. Barátom és régi kollégánk Cox úr, aki, aki Jill Cox, aki angol parlamenti képviselő volt néhány hónapja, meggyilkolták Nobel békedíjra és jelölték. Önökkel is együttműködött, bár itt lehetett volna, és meghallgatta volna önöket. Én, mint a humanitárius segítségnyújtásért felelős szakbizottság elnöke, megígérhetem, hogy támogatást fognak kapni, és a legtöbb kolléga bizonyos vagyok benne, hogy szintén támogatni kívánja munkájukat. Köszönöm szépen. A külügyi bizottság nevében nagyon szívélyesen üdvözlöm Önöket, nagyon köszönöm, hogy eljöttek. Biztosíthatom Önöket, hogy amit emberileg politikainak megtehetünk, hogy támogassák Önöket, illetve hogy békét teremtsünk Szíriában, azt meg fogjuk tenni. Ez a célkitűzésünk, a mandátumunk fennmaradó részére. Óriási tragédia ez, olyan tragédia ez, amit láttam én is a saját életem során, hogy e, ártatlan embereket értelmetlenül ölnek meg. Remélem, hogy nagyon hamar véget tudunk vetni ennek. colleagues, let us start our final item of today, that is vote on... Az utolsó napirendi ponttal kezdjük, ez pedig egy partnerségi és együttműködési megállapodás az Európai Unió, illetve Mongólia között. Helmut Scholz a jelentéstevőnk. Kíván-e szólni, tessék? Um, Rövid leszek, szeretnék köszönetet mondani mindannyiuknak az aktív együttműködésért. A munkát sikerült nagyon jól megszervezni, és németül fogom folytatni. A munka kezdetén a szakbizottságban utaltam rá, hogy ez nem egy nagy terjedelmű jelentés lesz eh, ezen partnerország kapcsán, és azt hiszem, hogy jó, hogy van egy ilyen dokumentumunk, és valamennyi frakció egyetértő módon ezen ö, eh, átalakulási folyamattal kapcsolatosan ö, eh, sikerült egyhangú véleményt kialakítani. Nos, Mongólia az eddigi útját önállóan járta, külső nyomás nélkül, Noha nagyon erős szomszédai vannak, és egy konfliktusos régióban is van. Azt is méltattuk a jelentésben, ami említésre méltó, hogy ajánlásokat tunkra, és arra is rámutatunk, hol van szükség cselekvésre, és hol van lehetősége az EU-nak és partnereinek a támogatásra. Itt például az emberi jogokról van szó, a környezetvédelemről, illetve a gazdasági fenntarthatóságról, a gazdasági struktúra diversifikálása révén egy nyílt társadalmi párbeszédről is szó van, valamint támogatást kell nyújtani egy cselekvőképes közigazgatási kialakítása érdekében. A jelentés visszatükrözi, hogy hol is tartunk Mongóliához fűződő kapcsolatainkban. Az EU nem a szomszédországok konkurense, nem is léphet fel ilyenként. Itt igazából a képességekhez, érdekekhez miért politikát alakít ki Mongólia vonatkozásában. A szavazást illetően nem látok nagy problémát a jellegi helyzetben, észszerű kompromisszumok születtek, most a többiről egyszerűen szavazzunk. Örömmel nézek a szavazás elébe. Köszönöm. Dankeschön, kollég Scholz. Köszönöm szépen, Scholz kolléga. Akkor kezdjük meg a szavazást. Kettes kompromisszum mellette. Elnézést, mondja az elnök. First, oh, short, yes. First is az első szavazás egy rövid elektronikus szavazás a javaslat tervezetről. A szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki? Okay, I close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 16-os módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Mikrofon nélkül beszél a hozzászóló, nem halljuk sajnos. Is it worth having a block vote through... Nem lehetne e, a tízes kompromisszum még e, blokkszavazást tartani? Az külön szavazás lenne például a nyolcas kompromisszumban. A nyolcas kompromisszumban külön szavazás van? 31, 32, 33, a mi frakciónk azt támogatja. Négyes kompromisszum mellette elne tartózkodik, elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Elnézést, mondja az elnök menjünk vissza a hármas kompromisszumot még. Itt van két külön szavazás. A 18-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 5 es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Először a nyolcas kompromisszumra szavazunk mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 35-ös módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette ellenem tartózkodik, elfogadtuk. 41-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 42-est visszavonták, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most külön szavazás következik. 46 mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 49-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 50 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 51-es mellette ellene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 részenkéti szavazás következik, 60 ötös módosító, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 16-os kompromisszum, ellenőrizzük, rendben. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 63-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 64-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 84-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 67-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 68-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 69 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 73-as módú részenként Első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 74-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 75-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 76-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 77-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 78-as mellette ellenet tartózkodik, elutasítottuk, de ellenőrizzük a 78-ast. Lezárjuk a szavazást, elutasítottuk 80-as mellette. Ellene tartózkodik, ugyanaz a többséggel elutasítva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 85-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 86-os mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 86-ost ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 13-13 arányban. 19-es kompromisszum mellette állana. tartózkodik, elfogadtuk. Eighty-six four, four. 86 was 13 to 13. It falls. Sorry? 86 was, well, was fall. fall. Yeah. Compromise. 19-es kompromisszum mellette elme tartózkodik, elfogadtuk. 89-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 90 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 91 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 92 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 93 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 94 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 95 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 96 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 97 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. A 97-est ellenőrizzük. A szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. Hármas, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk hatos mellette ellene tartózkodik elutasítva. Hetes mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodik ellenőrizzük. A szavazást megnyitom, lezárom, elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 1-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 2-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Most a végső szavazás következik az így megváltoztatott javaslatról Szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 24-3 arányban. Gratulálunk Solt kollégának. És ezzel be is fejeztük a mai munkánkat. Jó éjszakát!